Kedves kollégáim, azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkát. Nem csak a munkát, hanem az ülésünket is elkezdhetjük. Az elnök megütögeti a mikrofont. Kedves képviselőtársaim, kedves kollégák, kezdjük el a munkát. Kemény a napirendünk. Először mindenkit üdvözlök a szakbizottsági ülésem. És már is elkezdjük a napirendi pontot, egyes napirendi pont. Mint tudják, júliusra halasztottuk el a digitális belső piacon a szerzői szomszédos jogok védelméről szóló dokumentum vizsgálatát. Azt hiszem, hogy senki sem ellenzi önök közül, hiszen a júri októberre, októberre halasztotta, hogyha információim nem tévesek, ilyen módon, tehát júliusban a véleményünket időben készíthetjük el. Feltételezhetem tehát, hogy az így megváltoztatott napirend elfogadásra kerül. Úgy látom, hogy igen, ezzel tehát a módosított formában a rend elfogadásra került. Kettes napi rendi pont a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Az április 25-i jegyzőkönyv tervezetet a dokumentációban találják. Van-e bárkinek észrevétele, fenntartása a jegyzőkönyvvel szemben? Úgy látom, nincsen. Ezennel javaslom, hogy megszokás, szokásaink szerint amennyiben az ülés során senki nem él felvetéssel fogadjuk el, tekintsük elfogadottnak a napi rendet. Hármas napi rendépont az elnök közleményei. Ma magyarul beszélhetnek, és magyarra van tolmácsolás, a tolmácsok üdvözlik a hallgatóságukat. Egy szóval magyarul felszólalhatnak, magyarra, mint hallják, van tolmácsolás. Jó reggelt kívánunk! Az ülésünk a weben is hallható, a tolmácsok üdvözlik az egész világ nyilvánosságát, aki hallgatja őket. Utalok arra is, mondja, folytatja az elnök, hogy a koordinátorok legutolsó két ülésének határozatait elküldtök mindenkinek, és ezt hivatalosan elfogadottnak tekintjük, hogy hiszen június 6-áig a határideig senki nem élt ellenvetéssel. Mielőtt elkezdjük a szavazást, még röviden a múlt, hét, múlt heti június 13-i ülésre szeretnék visszautalni Strasbourgban, az Erasmus Plus születésnapi ünnepsége volt. Azt hiszem, kijelenthetem, hogy ez egy jó és hasznos ülés volt, másrészt pedig a különböző um, szakbizottsági üléseken is um, jó eredményeket értünk el, ráadásul jó sajtó, re, sajtó visszhangot is értünk el. Ki kell jelentenem, hogy a Kult Szakbizottság titkárságának hathatós segítsége nélkül, főleg Manek asszony és Luca Matiotti öm, álhatatos munkája nélkül nem lett volna ilyen siker ez a rendezvény. Köszönjük nekik! Sok munkát végeztek, sok előkészítő munkát, a különböző intézményt kellett um, összehozni. Kitűnő munkát végeztek, köszönöm szépen nekik még egyszer. Köszönettel tartozom Cornelia Guzának is, aki a sajtótájékoztatóért felelt, és Valéria Glatininek, aki Tajani elnök um, tit uh, kabinetjében dolgozik. Kitűnően működtünk velük együtt, de a parlament minden munkatársával is jól együttműködtünk. Nagy erőfeszítés volt ez, de azt hiszem, hogy megérte a siker világosan ö, kirajzolódott, és azt hiszem, hogy a Erasmus Plus jövendőbeli új orientációja során e hasznot felhasználhatjuk. Ne felejtsék el, kérem, hogy a ma délutáni ülést a foglalkoztatási szakbizottsággal tartjuk, de a Jan 4Q1-es épületben, vagy egyből mondjuk úgy az Antal József 4Q1-es épületben, ahol az Európaszról szavazunk. Aztán délután 4 órától ebben az ülésteremben folytatjuk a Brexit meghallgatással. Helga Trüppelnek már most köszönettel tartozom, azért, mert holnap délelőtt átveszi az ülés vezetését, sajnos el kell mennem, de holnap csak egy nagyon rövid ülésünk lesz. Akkor um, um, Helga fogja vezetni az ülést, nekem egy egyetemre kell diploma átadóra mennem, kérem ezt értsék meg. Mindenki megkapta a meghívást, hogy holnap a Lux téren az Arany paviumba, paviumba jöjjenek, a menekültek tegnapi világnapja kapcsán rendezvényeket tartanak. Helga Trüppel kezdeményezésére minden tagunkat meghívtuk azért, hogy jöjjenek ki, nézzék meg az aranykonténert, és remélem, hogy minél többen a szakbizottság ülése után el is jönnek, illetve hát el is mennek, hiszen én magam nem leszek ott. Most pedig már nincs mit tenni, mint hogy szavazzunk. Három szavazást tartunk. Az első szavazás az egyetemi szintű továbbképzés és továbbképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként. Ez a Kultszakbizottság saját kezdeményezésű jelentése, Milán Zver az előadó. Ilyen módon megkérdezem Zver kollégát, hogy van-e bármilyen mondandója, mielőtt elkezdjük a szavazást. Úgy tűnik, hogy nincs. Akkor pedig már is szavazunk. 66-os módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 67 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 68 mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Die Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom a szavazást. geschlossen. Mit 15 zu 15 abgelehnt. Elutasítottuk szavazat egyenlőség mellett. Kilences kompromisszum mellettem, ellenem, kitartózkodott, elfogadtuk. 75 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 76. Ki van mellettem, ki van ellenem, ki van tartózkodott, elfogadtuk. 77-es. Ki támogatja, ki szavaz nemmel, ki tartózkodott, elutasítottuk. 78. Mellettem, ellenem, tartózkodás, Hát ellenőrizzük le ezt is. 78-asról megnyitom a szavazást. Geschlossen. Melyet lezárok. 14-16 ellenében elutasítva. 79 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 81 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcvankilenc mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 91 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 93-as kitámogatja. Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 94 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 97 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 98 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 99 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 105 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 108 <clears throat> mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Következő 109 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 110 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 117 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 118 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 120 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 121 kitámogatja, ki ellenzi. Ki tartózkodott, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 129 mellettem, ellene. tartózkodás elfogadtuk. 130 mellettem, ellene. tartózkodás elfogadtuk. 131 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene. tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 137 mellette ellene. tartózkodás Hát ezt ellenőrizzük le. Tehát 137. Lezárom a szavazást. 14-15 ellenében elutasítva, 138 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 139 mellettem, Csak, rendben van, leellenőrizzük a 138-ast. Megnyitom a szavazást a 138-asról. Lezárom, mármint a szavazást. 17-13 ellenmében elfogadva. 139 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 140 mellette, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 130, 141 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 142 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 143 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 144 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 149 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 150 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 151 mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 153 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 17-es kompromisszum kitámogatja, ki ellenzi, kitartózkodott, elfogadtuk. 161 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 162 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 168 mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. 168. Lezárom a szavazást. 7-16 ellenében elutasítva. 169 mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de hát ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-14 ellenében elfogadtuk. 170-es mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva. 171 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 176 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 177 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellettem, ellenem, <coughs> tartózkodás, elfogadtuk. 180 mellettem, ellenem, tartózkodás, hmm, ez nem volt világos, ellenőrizzük le a 180-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 ellenében emelgesik, tisztelt kezeiket kérem, hogy jobban lássam, hogy hogyan szavaznak. 181 mellette. Ellenem. Tartózkodás, elfogadtuk. 182 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 183 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 184 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 185 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 186 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 187 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 189 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 190 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 191 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítva 192 mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 193 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 194 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 195 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 196 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 197 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. 198 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 199 mellettem. Ellenem tartózkodásra utasítva. 200 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 207 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 208 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 214 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 215 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 216 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 219 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 221-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 22-22 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 223 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 224 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 228 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 229 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, Hát ezt elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellenem, tartózkodás elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Az elnök nagyot sóhajt. A húszast elfelejtettem? Bocsánat, vissza kell mennem. Húszas módosító. Az előző oldalon mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. Most pedig a 28-asról szavazunk mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 29 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellettem, ellenem. Bocsánat, a 41-et, 41-ről kell szavaznunk, 41 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk 42 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum <clears throat> mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 48 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 49 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 51 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk 52 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk 53 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 8-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellettem, ellenem, elfogadtuk. 59 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Nagyon szűk eredmény volt, megnyitom a szavazást. Geschlossen? mit 17 zu 13 abgelehnt. War gar nicht so knapp. 13-17 ellenében elutasítottuk, 64 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 63 mellette ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 65 mellette ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Négy mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Thank you. Okay, okay, wir haben noch was vergessen. Ein... A 101-esről megfeledkeztünk. Na de most? Tehát a 101-ről szavaznunk kell, és szavazunk is. A né- negyedik oldalom. Negyedik oldal. Tehát a 101-ről szavazunk. Elnézést kérek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a végszavazás. Elektronikus formában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 igen, egy nem szavazat és öt tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálok az előadónak is. Persze az árnyék előadóknak is. A szavazás mutatta, hogy nagy munkát végeztek, sok kompromisszumot tárgyaltak ki, de végül sikerre vitték az ügyet, gratulálunk. So, dann kommen wir jetzt zum Entwurf einer Stellungnahme zu einem Verordnungsentwurf Vorschriften über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten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 A szavazás egy picit bonyolultabbá válhat, éppen ezért különös figyelmet és koncentrációt kérek önöktől, hogy ne tévedjünk. 123-as, ezt visszavonták. Ezért már is az egyes kompromisszumról szavazunk, mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de hát ellenőrizzük nem. Geschlossen. Lezárom a szavazást. 15-15 ellenében elfogadtuk. Aztán jön a kettes kompromisszum, mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-15. 16-14 ellenében elfogadtuk. 138, az egy kicsit hátrébb van mellettem. 138 tehát. Ötödik oldalom. Tehát hátrébb, még mondom hátrébb. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 139 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-15 ellenében elutasítva. Négyes kompromisszum. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. 19-10 ellenében elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán 149. Ez nem váltok, a fogyott a 149 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-10 ellenében elfogadtuk. 178. Mellettem, ellenem, 178. Megvárom, amíg megtalálják, a 12-es kompromisszum után vagyunk, a 178-nál. Mellettem, ellenem, tartózkodás elfog, elutasítva. 13-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-16 ellenében elutasítva. 14-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21-9 ellenében elfogadtuk. 180 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellettem. Bocsánat, bocsánat, így az elnök tovább kell mennünk, túl gyorsan mentem, 181 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva 182 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva 183 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 15-ös kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, ezt le kell ellenőriznünk. Die Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom a szavazást. Geschlossen. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőséggel utasítva. 184 mellettem, ellenem. Tartózkodás. Sokan nem jelezték, úgyhogy ellenőrizzük le. 184, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-16 ellenében elutasítva. 14 mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-12 ellenében elutasítva. 185 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is le kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18, 15, 12 ellenében elutasítva, 186 mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt is le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-14 ellenében elutasítva. 187 mellettem, ellenem, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-18 elutasítva. 189 mellettem, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítva, de hát ellenőrizzük le. 189. 189 tehát. Lezárom a szavazást. 11-12 ellenében elutasítva. 190 mellette, ellette tartózkodás fog elutasítva. 191 mellette, ellenem tartózkodás Hát ezt ellenőrizzük le. Bonyolult szavazás, mondtam én. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-17 ellenében elutasítva. 16-os kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt is le kell ellenőriznünk. 16-os kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom, mármint a szavazást. Szavazat egyenlőség utasítva. 17-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Sejtettem én, ellenőriznünk kell. 17-es kompromisszum, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-15 elutasítva. Aztán az egyes kezdeményezések 193, 94, 95, 96, ezek azonosak mellettük, ellettük, ellenük tartózkodott-e valaki? Hát sajnos ezt is le kell ellenőriznünk. Lezárom. 16-14 ellenében elfogadtuk. 200-as mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, akkor ezt is leellenőrizzük. 18-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-13. Elfogadtuk. 202-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ezt is le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. 17-13. Lezárom a szavazást. 12-14 ellenében elutasítva. 17-es mellettem, ellenem. Tartózkodott-e valaki? Azt hiszem, hogy elutasítva. 16-os módosító mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítva. 19-es mellettem, ellenem tartózkodás, ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. 19-es kompromisszum tehát. Lezárom a szavazást. 16-14 ellenében elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. 20-as kompromisszumról szavazunk. A 20-as kompromisszumról. Még egyszer mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki? Hát ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Geschlossen mit 15 zu 14 ab. 14-15 ellenében elutasítva 21-es kompromisszum, mellette ellenem tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, de ha kéritek, akkor leellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. 21-es kompromisszum. Lezárom. Mit 16 zu 14 abgelehnt. 14-16 ellenében elutasítva. 26-os mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 27-es, következő oldalom. Tehát 27-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Nézd, itt lesz most. 35 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 33 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harminchat mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 32 mellettem. Bocsánat, 37-es, tehát 37-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 38 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. 15-15 elutasítva tehát. 39 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk, sajnálom. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16 hét ellenében elfogadtuk. 23-as módosító. Bocsánat, mondja az elnök, 23-as kompromisszum. Mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-15 ellenében elutasítva. 24-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk, szerintem elutasítottuk, de hát lássuk meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-14 elutasítva. 43-as mellettem, ellenem, tartózkodás Hát ezt is ellenőrizzük, nem? Valószínűleg elfogadtuk, tehát a 43-ról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyértelműbben mutassák, kérem, máskülönben nem tudom felismerni, hogyan szavaztak. 25-ös kompromisszum. következő oldalon van, következő utáni oldalon mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt is le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-15 elutasítva, 26-os kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, ezt is le kell ellenőriznünk. 26-os kompromisszum tehát. Lezárom a szavazást. 15-15 elutasítva. 51-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellettem, 27-es kompromisszum tehát mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki? Hát sajnos ezt is le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség elutasítva, 28-as kompromisszum Javaslom, hogy egyből elektronikusan szavazzunk. 28-as kompromisszum, elektronikus szavazás. Lezárom. Elutasítva 14-16. 60-as módosító. 60, 61, 62 egyben mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt is le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. Geschlossen. Mit 15 zu 5. Szavazat egyenlőség elutasítva. 63 és 64-es, ezek azonosak mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 67 mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva. 60-as módon, 6-os módosító mellette, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-15 ellenében elutasítva 66 mellette, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítva, de ellenőrizzük le. 66, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-14 elutasítva. Következőt visszavonták 29-es kompromisszum, egyből elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as, elektronikusan ez is, megnyitom. Lezárom. 14-16 elutasítva. 69-es és 70-es mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, de ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség elutasítva. 71 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 74 mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, de hát ezt is ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-16 elutasítva. 72 mellette, ellenem, tartózkodással utasítva. 73-at visszavonták, 31-es kompromisszum, egyből elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-15-tel utasítva. 32-es kompromisszum, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-13 elfogadva. 33-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-14 ellenében elfogadtuk. 83-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. De hát inkább ellenőrizzük le. Nem igazán mutatták, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 ellenében, bocsánat, nem láttam. Elfogadtuk tehát. 34-es kompromisszum, mellettem, ellenem, tartózkodás, hát ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 16-14 elfogadtuk. 92-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 35-ös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellenőrizzük le. 35, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-14 ellenében elfogadva. 36-os, ele kompromisszum egyből elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-14 elfogadtuk. 37, itt is elektronikusan szavazunk egyből. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség elutasítva 38-as kompromisszum elektronikus. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség elutasítva. 99 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Százas mellettem, ellenem, tartózkodás A százast ellenőrizzük le. Lezárom. 14-16 elutasítva. 101 mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 39-es kompromisszum, egyből elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást szavazat egyenlőség elutasítva, 40-es kompromisszum elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 102, 103, 104 és 105 azonosak, tehát egyben szavazunk róluk, mellettük, ellenük, tartózkodott-e valaki, Sajnálom, de ezt sem láttam, ellenőrizőkben. le. Megnyitom a szavazást. Még egyszer mondom, 102-től 105-ig egyben szavazunk. Lezárom a szavazást. 15-14 ellenében elfogadtuk. 107-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 109 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 110 mellette, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük ezt le. A 110-esről megnyitom a szavazást. geschlossen. Mit 15 zu 14 abgelehnt. 14-15 ellenében elutasítva. 108 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is le kell ellenőriznünk. 108-ról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es kompromisszum egyből elektronikus módon. Lezárom a szavazást. 13-14 ellenében elutasítva, 42-es kompromisszum egyből elektronikusan. lezárom. Elfogadtuk. 43-as kompromisszum, egyből elektronikusan ez is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44-es kompromisszum szintén elektronikusan mit 15 zu 13 angenommen. Elfogadtuk 15-13 ellenében. 45-ös kompromisszum. Szintén elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 46-os kompromisszum. Elektronikusan Lezárom. 14-15 ellenében elutasítva. 120-os mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 121 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva, 122-es, ezt visszavonták, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, most pedig, most pedig, most pedig a végszavazásra térünk rá. Schließe die Abstimmung. Lezárom a szavazást. Mit 18 zu 9 angenommen. Elfogadtuk, köszönöm szépen, nem volt könnyű szavazás. És előadóként azt kell, hogy mondjam, hogy visszavonom a nevemet, nem értek egyet azzal, ami történt. Szilvia. Na, volevo dire che ho... Csak annyit akartam mondani, hogy mellette szavaztam, nem ellene, tehát kérem, hogy ezt a jegyzőkönyvbe jegyezzék le. Köszönöm. Sorry, Silvia, kannst du bitte... Bocsánat, Szilvia, Szilvia. Megismételnéd még egyszer? Egyszerűen nem voltam jelen. Elnézést kérek. Tartózkodás gombot nyomtam meg, de voltak éppen támogatom ezt a jelentést. Rendben van, köszönöm. Lejegyeztük. Most pedig a következő szavazásra térünk rám véleménytervezet elfogadásom egy saját kezdeményezésű jelentés kapcsán, a KONT kezdeményezi ezt a jelentést, az uniós ifjúsági garancia programok kiadásainak ellenőrzése és költség hatékonyságuk nyomon követése. Kérem, akinek mennie kell, aki megy, csendbe tegye, hogy szavazhassunk. Az előadóm Komodini asszony volt, a mi részünkről, és hogyha jól látom, ma nincs itt Komodini asszony, ezért már is szavazhatunk. Idézem, hogy ez, ígérem, hogy ez egyszerűbb lesz ez a szavazás. Egyes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva kettes mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de szívesen leellenőrzöm még egyszer. geschlossen. Lezárom. Elutasítva. Ez nem volt ilyen egyértelműen látható. Hármas módosító mellettem, ellenem, tartózkodás. Kérem mutogassák, egyértelműen utassák, emeljék kezüket, hogy lássam. Tehát most a hármasról meg kell nyitnom a szavazást. Meg is nyitom. Le is zárom. 9-16 ellenében elutasítva. ötös módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Négyes mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellettem, ellenem, elutasítva. hetes mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, 10 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 14 mellettem, ellenem, elutasítva. 15 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette, ellenem, 17-es, igen. 17-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, elutasítva, bocsánat. Ellenőrizik lehet, ellenőrizik le, jó, 17-es. Lezárom. Elutasítva. 18 és 19 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva 21 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk 22-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk 23 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 25 mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt elfogadtuk. 26 és 27, ezek azonosok mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 30 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 35 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 37 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 40 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 41 mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de azért nem vagyok benne biztos. Megnyitom a szavazást. Geschlossen? Lezárom a szavazást. 22 négy, néven, hát elnézést, de nem fedeztem fel a többséget, nem láttam. De lehet, hogy most már nem is jól látok. 38 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 43 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 44 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva 45 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig, most pedig, most pedig végszavazás, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 igen, egy nem szavazat és négy tartózkodás mellett ezt a jelentést elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, Nehéz szavazás volt ez, hosszan tartott, kiszáradt a szám, de köszönöm, hogy mindenki ilyen keményen és koncentráltan dolgozott, sikerült lezárni a szavazást. wir sind zwar am Ende der Abstimmung, aber noch nicht am Ende unserer Sitzung angelangt. A szavazásnak vége bár, de az ülésnek még nincsen vége, ezért kérem szépen önöket, akik el akarnak menni, ki akarnak menni, hogy ezt csendben tegyék, mi pedig folytathatjuk a hetes napi rendi pont taglalását az uniós ifjúság, az Euró, Euró, Eszmecsere az Európa és Fővárosat kiválasztó testület számára kijelölt szakértőkkel. Üdvözlöm a vendégeinket. Az elnök kalapál. Az Európai Parlament által három kinevezett szakértőt neveztünk ki, akik az Európai Kulturális Főváros kiválasztásában vesznek részt. Ők felvetették, hogy a 2015-től 2017-ig terjedő tevékenységükről beszámoljanak, és a kult koordinátorai februári ülésünkön úgy döntöttek, hogy meghívjuk őket a mai ülésünkre. Örülök, hogy itt vannak. Zilvia Arman ur, Amman urat asszonyt, Krisztina Farina asszonyt és Anyeska Vlazel asszonyt üdvözlöm itt a körünkben. Szeretettel üdvözöljük itt a Kulturális Szakbizottságban Önöket. A testületben folytatott tevékenységükről fognak beszámolni, többek között az értékelés és a monitoring tevékenységről számolnak be, és remélem, hogy a programról is elmondják majd nekünk a véleményüket. Ez az eszmecserem lehetőséget ad majd a koordinátoroknak, hogy egy később ülésükön az önök mandátumának meghosszabbításáról elgondolkodjanak. Tehát megadom a szakértőinknek, három női szakértőnk van, megadom a szakértőinknek, szakértő nőinknek, szakértőinknek a szót, utána megkapják a frakciók a szót, majd mindenki más, aki szót kér, Önöké a szó, 4-5 percben kérem tájékoztassanak a munkájukról, köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy elfogadtak a meghívást, illetve, hogy megragadták ezt a kezdeményezést, hogy tájékoztassanak bennünket, parancsoljanak, hogy bármelyik sorrendiségben, ahogy szeretnék, tessék. Okay. So, good morning. Uh, we would like to start by thanking uh, the chairwoman as well as the whole Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a Kulturális Oktatási Bizottságot, köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy eszmecserét folytassunk. Már bemutattak minket, három független szakértőről van szó, minket ez a szakbizottság nevezett ki az Európai Parlament nevében, az, hogy az ECOX ülésein részt vegyünk, hogy ennek a panelnek a részesei legyünk az európai kulturális fővárosokkal kapcsolatosan a 2015-17-es időszakra nézve. Már két és fél éve töltjük be megbizatásunkat, és most nagyon szívesen megosztjuk önökkel a kezdeményezéssel kapcsolatos tapasztalatainkat. Kiderült, hogy nem csak a kultúra elősegítése érdekében, hanem az EU projekt egész számára előnyös ez a kezdeményezés. Röviden szeretnék eh, magunkról néhány szót szólni be mutatkozásként. Kristina Ferinja vagyok, én Portóban élek, Portugáliában. Két évtizede dolgozom a kulturális kreatív ágazatban, szakpolitikai fejlesztésben, nemzetközi kulturális cserékben, és legutóbb pedig a kapacitásépítés területén kezdtem el dolgozni, a innováció vállalkozói szellemmel segítés alternatív üzleti modellek ezek a szakterületen. Szilvia Amman vagyok, Ausztriában, egy korábbi kulturális főváros Linz közelében dolgozom. A kulturális városi és vidékfejlesztéssel foglalkozom. Én a Linz 2009-es projektben is részt vettem, az Európai Együttműködés területén elsősorban, és társ elnöke vagyok az OMC csoportnak, innovációval és vállalkozással foglalkozunk Agnieszka Keblezel vagyok, Varsóból érkeztem, 30 éves tapasztalatom van kulturális menedzserként a civil ágazatban, különböző nemzetközi szerv- rendezvényeket szerveztem már, és az Egyesült Királyságban is dolgoztam, most éppen a PhD-ben dolgozom a Létsz Egyetemen, digitális technológiákkal foglalkozom egyelőre ennyi. Hogy megkezdjük a vidát, vitát, néhány témát választottunk, és szeretnénk a panel munkáját ismertetni röviden, illetve arról beszélnénk, hogy az új határozat milyen következményekkel jár, illetve milyen új kritériumok alapján nevezi ki meg az kulturális fővárosokat, a trendekről és a sikertényezőkről is beszélnénk, és a jövőre való kitekintéssel zárjuk az előadásunkat. Ahogyan Krisztina is elmondta, először is a munkánkról szeretnénk beszélni, hogy a panel hogyan és működik. Hoztunk is néhány képet a kiválasztási panelről, Érországban volt ez, tavaly júliusban volt, itt vannak a panel képviselői, általában tizen vagyunk, az Európai Parlament hármat nevez ki, és emellett nemzeti szakértők is tört, részt vehetnek, ez Írországban nem így volt, de máshol akár ketten is lehetnek, és aztán ott van az igazgatóhatóság, az adott ország kulturális minisztérium általában, és az Európai Bizottság, és ők megfigyelőként dolgoznak, és felül figyelik a tevékenységünket, hogy ez az irányelvnek és a keret szabályoknak megfelel-e. Aztán most tekintsük át a kiválasztási folyamatot. Nagyjából 5 évet ölel ez fel. 5 évvel azelőtt kezdődik, hogy az adott város megkapja a kulturális fővárosi címet. Egyelő kiválasztás is zajlik, és aztán a végleges kiválasztás is megtörténik, egy meghallgatás történik, és a panel döntést hoz, és valamelyik jelöltet az irányítóhatóságnak javasolja. Miután megnevezik a várost, a panelnek megfigyelői feladatai lesznek. Mi az pályázatok őrének tekintjük magunkat, felügyeljük az előkészületeket, és tanácsot is adunk ezzel kapcsolatosan, hogy a koncepció, a vízió és a stratégia, amit a pályázat tartalmaz, a sikeres pályázat, meg kell, hogy maradjon, ne felett őrködünk. Minden város a saját értékelő monitoring eljárásait is kidolgozza, a városok delegációival is találkozunk, és előfordul, hogy látogatást is teszünk a városba. Általában az IKOK cím elnyerés előtti évben, és aztán ajánlást teszünk, vagy nem az Európai Bizottságnak, hogy a Melina Mercury díjat az adott városnak adják, ez egyébként másfél millió eurót jelent. A költségvetéshez képest ez kis összeg, de a városnak sokat jelent, mert azt jelenti, hogy a projektet végig tudják vinni támogatással, és bevonhatnak privát és állami forrásokat, más forrásokat is. Ami az új kritériumot illeti, amit a 2020-33-ra vonatkozó határozat léptet életbe. Itt a az első kötelezettség, hogy hosszú távú stratégiát kell a városfejlesztésre kidolgozni. A döntés pillanatában tehát hosszú távú városfejlesztési tervvel kell rendelkeznie a városnak, ahol a kultúra stratégiai szerepet kap, és az ECOK nem ez az, nem ez az utolsó rendezvény, tehát szeretnénk, hogyha a stratégia a kulturális fővárosi éven túlmutatna, és ezt figyelembe is vesszük a pályázatok vizsgálatánál. A második kritérium, és ez az egész programra, az egész folyamatra vonatkozik, minden kritériumot felülel, ez az európai dimenzió. Hogyha a hosszú távú stratégiát tekintjük, abból indulunk ki, hogy a városok az európai szintéren pozícionálni szeretnék magukat, a láthatóságukat javítani, ez már része a stratégiának. Másodszor, hogyha az a művészeti és kulturális programokat tekintjük, ezeket a programokat, koncepciók, európai szempontból is érdekes koncepciók és elképzelések alapján kell kidolgozni. A fő gondolat az összekötés és a közös projektek, közös témákban, közös kérdésekben. A program közösen kerül kidolgozásra, és közösen is kell végrehajtani. Ezért más városok is lehetnek partnerek, akik már voltak korábban kulturális fővárosok, és az ő művészeik és képviselőik is részt vehetnek ebben a programban. Ez a fajta mobilitás mindkét irányban működik, be és ki tartó irányban is hiszen új látogatókat, új lakozási üzleti lehetőségeket is jelent ez. A kulturális fővárosi program nem csak a város múltjával foglalkozik, hanem a jövőjével is. Ez a program a hagyományokra épít, az innovációra, új elképzelésekre, összekötve ezt a dizájnnal, az kortás művészettel, új üzleti lehetőségekkel. Végül, de nem utolsó sorban minden ágazatra kiterjed ez a program a végrehajtásban is, és hogy azután maradandó örökséget hagyjon maga mögött. A 2020-33-ra vonatkozó új határozat integrálja a stratégiai tervezést a teljes városfejlesztési kontextusba. a kultúra nem elszigetelt tevékenység, hanem mint egy alkalomként használják ezt fel arra, hogy a teljes városi infrastruktúrát fejleszik. Az infrastruktúr nem csak kulturális infrastruktúrát jelent, hanem meg kell felelnie a kulturális művészeti programnak az infrastruktúrális fejlesztéseknek is és ez kapcsolódik az a közlekedési infrastruktúra hozzáférhetőségéhez, és azt látjuk, hogy az Európai Kulturális Fővárosi Program keretében sok város környezetvédelmi és környezetbarát mobilitási programokba is fektet, és egyre több találkozási helyet, találkozó helyet hoznak létre, különböző infrastruktúra elemek, kulturális tereké alakulhatnak, ahol eh, társadalmi vita folyhat, stb. Ez az integrált stratégia szerepel a pályázatokban is, és ezt ellenőrizzük, amikor ellátogatunk a városokba. A második pont nagyon lényeges. Önök is pontosan tudják már a Kreatív Európa programból, hogy a közönségfejlesztés nagyon fontos pro- része ennek az erőfeszítésnek. Az Európai Kulturális Főváros projektben is tükröződik ez. Szeretnénk, ha minél több embert érne el egy-egy ilyen program, nem csak az iskolákkal való együttműködésben gondolkodunk, hanem bevonnánk a közösségeket, hozzájárulva a társadalmi kohézióhoz, hogy az olyan rétegek, csoportok, amelyek nem olyan jól integrálódtak a város közösségébe, ezt megtehessék. Az ekok menedzsmentje lehet, hogy kevés emberből áll, de nagyon fontos, hiszen hogyha nem jól kezelnek egy projektet, és nem jó a finanszírozási összetétele, akkor nem működhet. Ami a finanszírozást illeti, azt látjuk, ahogyan Kristina is elmondta, nem csak, hogy a másfél millióból dolgoznak, amit a Melina Mercury díj keretében kapnak, hanem felhasználhatnak európai bizottsági forrásokat a Horizont 2020-ból, akár az Erasmus projektből is. Vagyis itt nagyon sok kötelezettségvállalást jelent a városok számára, illetve a környezetük számára is. még egy gondolat ezzel az ábrával illusztrálva. Nagyon fontos, hogy minden harmadik évben a jelölt városok egy versenyben vehetnek részt. Tavaly Novi Sad városát választottuk ki, és most ír, indítjuk el a 2024-es évre a kiválasztási eljárást. Nem tudom, hogy az elnök azt, hogy mennyire szigorú az idő, felszólási idővel, úgyhogy én megpróbálok arra szorítkozni, amely városokban látogatást tettünk. Először is Riekában, Horvátországban voltunk, kilenc jelölt közül egy négyes rövidlistáról győzött Rieka focusing on facilitating participation and civic engagement. És nem csak a helyi állampolgárokkal, hanem az európai állampolgárokkal is megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot. Az isztriai térséget a, az Európai Unió 27 régiójával próbáljuk összekötni, management will uh, be carried on. Uh, the next one is... Uh, a következő város, amiről beszélni szeretnék, Romániában 14 uh, uh, jelölt közül választottuk ki Temesvárt, nem csak a kulturális uh, ágazata miatt, hanem az állampolgárok és a politikusok is osztotta, osztoztak a mi elképzelésünkben. A projekt egy egyre növekvő elképzelésre épült, hogy a kulturális programot a közösséggel, a helyi közösséggel közösen kell kifejleszteni. Nem csak művészeti programokról van szó, hanem olyan programokról, amelyek a helyi szintről épülnek fel. Görögország 14 jelölt közül került ki választásra, Elexin került kiválasztás, ez egy kisváros Atén közelében, egy középméretű iparosodás utáni poszt industriális városról beszélünk. Végül Litvániáról is beszélni szeretnék, ez 2022-ben kerül majd sorra. Kaunas győzött hat jelölt közül, amit nagyon érdekes, az ő programjaik, mint a konfúzió, a konfluencia és a tudatosság, így nevezték el a programokat, közösségépítés köré épülnek ezek a programok. Ezek a trendek már kezdenek kibontakozni, a jelölt városok egyre kisebbek, az állampolgárok bevonása egyre jelentősebbé válik, a növeked, növekedik az együttműködés is a kulturális fővárosok között. A források felhasználása hatékony, és a kapacitásépítés nagyon fontos program elemé válik, nem csak egy mellékhatás. Erre jó példa az együttműködésre, az elmúlt tíz évben, minden évben találkoznak a kulturális fővárosok, és az új fővárosok együttműködésben vannak már most is. Tehát az együttműködésre egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a jövőbeli kulturális fővárosok esetében is. Ezek a következő kulturális fővárosok, amelyeket itt látnak, külön választottuk ezt a két csoportot, mert 2020 után láthatóak azok a városok, amelyeket az új döntés alapján választottak ki. 2022 ben még csak egy város van, és a másik pedig Luxemburg az ország. Bizonyos siker tényezőket azonosítottunk, olyan elemeket, amelyeket nem csak a sikeres pályázatok esetében tapasztalunk, hanem a jelölteknél is, amelyek sajnos nem győzhettek, mert csak egy város kaphatja meg a címet egy időszakban. Két pont a leglényegesebb. Először is a kulturális stratégia kialakításával kapcsolatosan, és a kultúra, elismer- kultúra elismerésével, mint stratégiai politika a város fejlesztésében. A városok ö, többségében ez volt az első alkalom, hogy kulturális politikát alkottak a város számára. Ezek akkor is megmaradnak, hogyha nem kapták meg a címet, és lehet, hogy nem fogják teljes mértékben megvalósítani a programot. Aztán a kulturális fővárosi program fontos lehet a gazdasági és társadalmi integráció szempontjából, és nem csak turizmusról szól, a kulturális turizmusról, hanem a szükséges infrastruktúráról, az rendezvényekről, amelyek mozók lehetnek az utazók számára, de az fiatal vállalkozók számára is, és így megtarthatja az adott település a lakosságát. A kultúrát, a művészetet arra is fel tudjuk használni, hogy két különböző közösséget összekapcsoljunk. A projekt arra is szolgál, hogy egy közös városfejlesztési projekt körül összefogjanak a különböző sportok, A partnerség és a részvétel nagyon lényeges. Azt láttuk, hogy az elsőként jelölté váló városok különböző érdekelteket tárgyalóasztalhoz ültettek. Ezek az új partnerségek nagyon lényegesek és megmaradnak a következő években is. Ezek helyi szinten jönnek létre a kulturális, a tudományos, a közigazgatási, ágazatok között, illetve akár a szomszédos városok, falvak önkormányzataival is kialakulhat egy ilyen együttműködés, illetve országos szinten is, és a nemzetközi szinttel is. Ezek a kapcsolódások a jövőben is megmaradnak. Mindenek érdekében vannak további gondolataink is, a keretekkel kapcsolatosan. Nagyon fontos tényező a Kreatív Európa beli finanszírozás, forrásfelhasználás. Ez nagyon jó hatással van, ha másfél millió eurót használnak fel európai forrásokból, gyakran 60 millió eurós beruházás is születhet ebből, illetve infrastruktúra fejlesztés. Úgy gondoljuk, hogy az integrált infrastruktúra fejlesztés megéri a befektetett pénzt. Emellett még egy gondolat. Európa ezzel a projekttel eléri a helyi szintet is, a, az állampolgárák magukénak érzik a programot, integráló jellegűek ezek a programok, az emberek érezhetik, megtapasztalhatják, hogy mit jelent Európa. Mi ezt nagyon lényegesnek tartjuk. has in our opinion proven to have a very strong cross-sectoral és nagyon erős az ágazatokon átnyúló hatás is a társadalmi, városi környezet, infrastruktúra fejlesztése, a szociális integráció elérése is cél, és ezt a jövőben a programok előállításában is érvényesíteni kell. Ott van az őrbekt, utókövetés, ez is nagyon lényeges. Végül, de nem utolsó sorban nem szabad alábecsülnünk az európai kulturális fővárosi láthatóságot nemzetközi szinten nagyon láthatóvá vált ez a program. A kelet-ázsiai kulturális fővárosi programsorozattal felvettük a kapcsolatot. Japán, Dél-Korea és Kína elindították ezt a programot, merítve a mi tapasztalatunkból. Ez a kapcsolat nagyon jó alkalom arra, hogy nemzetközi szintre emeljük ezt a programot, és a kulturális cseréket is elősegíti ez. <laughs> These are our, our thoughts. Ennyit szeretünk volna önökkel megosztani azzal kapcsolatosan, hogy milyen lépéseket szeretnénk tenni a jövőben, és miről kell még beszélni és nagyon kíváncsian várom a kérdéseiket. Köszönöm mindannyiunk nevében, hogy részt vehettünk ebben az eszmecserében. Ja, vielen, vielen Köszönjük szépen. Köszönjük a három szakértőnek, zsűri tagnak, hogy ilyen érdekes betekintést adtak a zsűri munkájába. És annak is örülök, hogy igyekeztek megmutatni, hogy a kulturális főváros programja kisugárzó hatással bír. Ezt mi is a parlament részéről fontosnak tartottuk, hogy ne csak egy évre alakítsunk ki programokat, hanem kisugárzó hatással rendelkezenek, és így a szociális integrációt is szolgáljuk. Örömmel hallom, hogy mindez nem csak a kulturális főváros címet megkapó városokban, igaz, hanem a pályázó városokban is. Azt hiszem tehát ezért, hogy kijelenthetjük, hogy már a pályázat ténye maga nagy sikernek tekinthető. Újton újra megállapítjuk, amikor a kulturális fővárosokba elutazunk, hogy a jövendőbeli és a korábbi kulturális fővárosoknak kitűnő hálózata működik, kicserélik a tapasztalataikat, és sok projekt is létrejön ebből. Örülök, hogy ezt meg is erősítették önök. Hiszen ez volt a tapasztalatunk, amikor meglátogattuk a kulturális fővárosokat. Köszönöm a jelentésüket, a beszámolójukat. A koordinátorokra nézek, hogy kérik-e a szót. Zabinem? Kéred a szót, Zabine? Zabine Ferhelyen. Bocsánat, hogyha megzavartalak. Köszönöm szépen, hogy bemutatták a munkájukat, elmondták, hogy a zsűri milyen munkát végez. Egy kérdésem volna. a volt európai kulturális fővárosok és a jövendőbeniek közötti hálózat kérdése. Gondolkoztak-e azon, hogy egy összplatformot hozzanak létre az elmúlt években, évtizedekben megválasztott Európa kulturális fővárosai számára. Azért, hogy a kisvárosok, akik nem mindig tudnak részt venni az eszmecserében és hozzáférjenek az információhoz, és megmutathassák, mi lett fenntartható. Hiszen a European Capital of Culture program egy éves esemény, de az a kérdés, hogy mi marad ebből. Az a cél, hogy minél több megmaradjon az eredményekből, a kulturális csere a hálózaton belül hosszú távú legyen, ne csak egy egyéves húruk akció legyen ez, hanem hosszú kisugárzó hatással bírjon. Kérdezem tehát, hogy a zsűri részéről hogyan tudják a hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a hálózat működjön és az eszmecsere működjön. Köszönöm szépen, összegyűjtjük a kérdéseket, utána pedig megkapják a szót. Helga Trüppel. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a prezentációért, nagyon érdekesnek találtam. Azt hiszem, hogy az európai kulturális fővárosok témája sikertörténet az Európai Unióban. Vannak más projekteink is az oktatás, a kultúra területén, amikor valóban megszólítjuk a lakosságot, bevonjuk őket, európaibbá, nyitottabbá, boldogabbá tesszük őket azáltal, hogy további lehetőséget kapnak arra, hogy kapcsolatba lépjenek az európai kultúrával. Most Alhúzban jártunk, ez is nagyon érdekes volt, hiszen látható volt a városban, illetve a kulturális intézményekben is a nyitottságot. Látható volt ez a szabad tér, a megnyitás, az emberek valóban megosztották, közösen használták ezeket a tereket a városban, a kikötőben, és azt hiszem, hogy igen hangulatos tapasztalatra tettünk szert. Érdekes volt az Arhuszi projekt. Igen, kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményt várhatunk a kisebb városok tekintetében. Itt vannak pozitívumok, hiszen ellátogatunk a szomszédságos területekre, a vidéki területekre, a kisebb városokba, és őket is bevonjuk. Másrészt azonban szerintem valóban értékelésre van szükség, meg kell nézni, hogy hogyan is alakul ez a helyzet pontosan. Vannak olyan városok, amelyek sikeresebbek, mint mások. Aztán fölmerül a külkapcsolatok kérdése is az európai kulturális fővárosok kapcsán a plenárison. Most foglalkozunk az Európai Unió kulturális külkapcsolataival. Kíváncsi vagyok, hogy ezeket, ezekről mi a véleményük, hogyan lehet a kettőt összekapcsolni, hiszen az egyik oldalon ott áll a tájékoztatás, elmondjuk, hogy, hogy hogy az Európai Unió mit tesz, de talán önök arról is beszámolhatnak, hogy hogyan lehet ezt a kérdést jobban integrálni. Hogyha nincsen senkinek további kérdése, megadnám szakértőinknek, zsűri tagjainak a szót. Tessék, parancsoljanak. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ők valóban, ezek a kérdések valóban nagyon fontos, nagyon fontos területekre világítanak rá. Nos, először is talán a kulturális fővárosok hálózatáról szólnék. A panelben nagyon sokat beszéltünk erről, és úgy gondoljuk, hogy ez határozott hozzáadott értéket képvisel. Ösztönözzük a városokat arra, hogy folytassák projektjeiket. A visszajelzésekből, a cserekapcsolatokból, az eszmecserékből azt látjuk, hogy részt vesznek egy ilyen hálózatban, eszmecserében, aktív szerepet vállalnak. Aztán közös projekteket alakítanak ki, ez a gondolat is felmerül, szerintem ez nagyon jó gondolat, előrevezető út, a városok kezében a döntés szerintem. A panel a kiválasztási folyamat során segítheti őket, illetve a monitoring folyamat során felhívhatja a figyelmen egy-egy kezdeményezésre, vagy ösztönözheti a városokat arra, hogy vegyenek részt bizonyos találkozókon. Nagyon fontosnak tartom a hosszú távú tevékenységet, a fenntarthatóságot. Az egész projekt be ékelődik a kulturális fejlődési folyamatba, mely általában egy tíz éves intervallumot ölel fel. A városok az új irányelv keretében 2000 2020-ban indítják el ezeket a projekteket, de valóban nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, és ezt nagyon jónak tartom. Infrastruktúra, mindenképpen kiemelendő ezen a területen, itt odafigyelünk a fenntarthatóságra, de ez lehet, hogy a régi típusú fenntarthatóságot mutatja. Nagyon sok városnál azt tapasztaljuk, hogy be akarják vonni a lakosságot. A részvétel, a szerepvállalás segítségével valós fenntarthatóságot, illetve hosszú távú hatást fejthetünk ki Ez egyértelmű stratégiánk, ez vezet sikere. Ami pedig a kisebb városokat illeti, átadnám a szót kolléganőmnek. Nos, vannak olyan nagy városok Európában, amelyek már megkapták az Európai Kulturális Főváros címét. Tehát vannak olyanok, akik már többször megkapták ezt a címet, és akkor újból nem jelentkeznek. Romániában és Írországban is jelentkeztek városok, de nem volt megfelelő ez a pályázat, és ezért, ezért nem választottuk őket Románia és Írország esetében. Én is kiegészíteném a kérdést valamivel, a hálózatokról szeretnék szólni. Azt látjuk, és azt ösztönözzük, hogy nem csak a városok érdeklődnek az iránt, hogy más városokkal összefogjanak jelölt országokkal, vagy olyanokkal, amelyek már megkapták ezt a címet. Nagyon sokat tanulnak ezekből a találkozókból, az irányításról, az egész program csoport kezeléséről, illetve arról, hogy miről is szól ez az egész gondolat. Ezen kívül a jelenlegi kulturális hálózatokat is megerősítik, és olyan kérdésekre összpontosítanak, amelyek érdeklődésük középpontjában állnak. Ezt is nagyon fontosnak tartom. Néha tanácsért fordulnak hozzánk. Azt látjuk, hogy a, a városok részt vesznek ezekben a hálózatokban, és aztán elmélyülnek ezek a kapcsolatok. Igen, én is kiegészíteném még ezt valamivel. Nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak az önkormányzatok hálózatáról van szó, hanem a lakosság, az emberek csoportosulásáról, a kulturális szövetségek vagy csoportosulások hálózatáról, és ezt nagyon fontosnak tartom. Ami a kisebb városokat illeti, szerintem a közép, illetve kisvárosok sokkal nagyobb hatást tudnak kifejteni. Sokkal inkább megszólítják a helyi lakosságot, és nagyobb részvételt tudnak produkálni. Temesvár esetében például, és más várok esetében találkoztunk például a vallási vezetőkkel, és ők támogatták a kulturális fővárosok projektjét. Láttuk azt, hogy fiatalok saját maguk számára is projekteket állítottak föl, és itt mindig szem előtt van az európai dimenzió, tehát mindig ez alapján történik a kiválasztás. Tackle. Now they have to know how to tackle and they have to convince us. Most már tudják, hogy ezzel a kritériummal hogyan kell megbírkozni. Igen, még egy gondolat, hogyha megengedik. Azt is tapasztaltuk, hogy a kisebb városok természetesen kevesebb lehetőségekkel bírnak, kisebb kapacitással, ezért összefognak. Néha csak egy város jelentkezhet a címre, de mégis sokszor több város emögé, a jelentkező város mögé áll, tehát ilyen csoportosulások jönnek létre, és ez is nagyon érdekes. Új irány, irányítási forma jön létre, új partnerségi formák jönnek létre városok, illetve régiók között. Szerintünk ez is nagyon érdekes és ösztönző erejű. Yes, I'm coming now to the... Igen, ami pedig a külkapcsolatokat illeti, Nézzük, milyen konkrét fellépések kapcsolhatnak, kapcsolódhatnak ehhez. Sokat beszéltünk erről a panelben, sokat beszéltünk általános kérdésekről. A panel ugyanis igen dinamikusan gondolkodik. Én Horvátországba látogattam el egy nemzetközi találkozóra, és ott az Európai Kulturális Fővárosok témájában egy workshopot szerveztünk. Nem csak európai kulturális fővárosokra volt szó, hanem a világ kulturális fővárosairól. Találkoztunk ázsiaiakkal, és ahogy már korábban említettem, a kelet-ázsiai kulturális főváros gondolata az európai kulturális fővárosok gondolatából született, ez állt a háttérben. A horvát tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy a kulturális programok, illetve a művészek cseréjére érdemes forrásokat szánni, szerintem. Így lehet támogatni az európai kulturális fővárosokat, támogathatjuk őket abban, hogy kapcsolatot alakítsanak ki egymásra, például Kelet-Ázsiával, hiszen vannak olyan országok, amelyek hasonló helyzetben vannak, illetve Dél-Ázsiában is vannak olyan méretű városok, mint itt Európában. Tehát szerintem ez is egy lehetőség. Esetleg közös workshopokat alakíthatunk ki, és így fellendíthetjük a művészek közötti mobilitást, megerősíthetjük a nemzetközi dimenziót ebben a programban. beszéltünk arról is, hogy esetleg stratégiai együttműködésre tudnánk-e nagyobb lehetőséget biztosítani, tanulhatunk-e egymástól arra, arra vonatkozóan, hogy ezek a kezdeményezések hogyan működnek. Az első visszajelzések alapján azt látjuk, hogy inkább a városok eszmecserét, városok párbeszédét helyezik előtérbe, és ez az, ami első lépésként jó ötletnek tűnik. Herzlichen Dank! Köszönöm szépen! Más nem kéri a szót. Ilyen módon megkérdezem Barbara Gesslert, a bizottság osztályvezetőjét, hogy van-e észrevétele. Barbara. Köszönöm szépen, köszönöm Petra, hogy megszólalhatok. Egyetértek az itt elhangzottakkal. Expertinnen sind es ja diesmal. És egyetértek a szakértőkkel is, és gratulálok az általuk végzett kitűnő munkához. Abba az irányba mutatnak a dolgok, amit el is képzeltünk a kulturális fővárosok projektjével. Úgyhogy köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Köszönjük a három tagnak, hogy eljöttek. Végre egyszer három szakértő nő ült itt a körünkben. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, időt szakítottak ránk, köszönjük a munkát, amelyet végeztek, köszönjük a tájékoztatást, amelyet adtak. Ez a további munkánk számára nagyon fontos volt. Fontos lesz. Köszönöm, hogy eljöttek, és további sok sikert kívánok a munkájukhoz. Minden jót! So, ich würde jetzt die... Most pedig megszakítjuk az ülést, 11 órakor pedig a koordinátorok ülésével folytatjuk. Köszönöm. Und den Rest sehe ich, uh... A többiükkel pedig reményeim szerint délután háromkor találkozunk az Amploával való közös ülésen.